akkor tudjuk majd megbeszélni, hogy hogyan tudjuk a romák integrációja érdekében a legjobban felhasználni az európai pénzeket. Köszönjük az előadónak, ezzel lezárom a vitát. Holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Holnap eh, szeptember 27-én reggel 9 órakor kezdünk, majd délután 3 órától este 9-ig van a délutáni ülésszak. Ennek a napirendje az Európai Parlament honlapján